12-én a Juri Szakbizottság az eljárási szabályzat értelmében Sono comunicazioni comunque. Nel corso della sua riunione. Ezek közlények, közlemények. Tehát július 12-én a jogi szakbizottság az eljárási szabályzat értelmében megvizsgálta mandátumát a francia miniszterelnök kinevezése Arnaud Danjean részére a Nemzeti Nemzetbiztonsági Hivatal élére nevezte ki Danjean urat, és meg